Köszönöm a bizottság alelnökének, főképviselőasszonynak. Én szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy hat állásfoglalási indítvány került beterjesztésre a nagy frakciók részéről. Zárjuk a téma vitáját, a szavazás 11 óra 30 perckor indul majd. A néppártól és a konzervatív frakciótól a következő indítványt kaptam. Pascal Raimond